Varmt välkomna till dagens utskottsmöte för... Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit az emberjogi, a Női Jogi Bizottság ülésén. Och eh, vi ska godkänna föredragningslistan. Jag ber er notera ett förslag till ändring av föredragningslistan. Nézzük a napi rendet először is, mert jóvá kell hagynunk. Egy pont változik, ami a munkahelyi munkahelyi védelmi kérelmeket, körülményeket illeti a várandós, illetve szoptatós anyák esetében. Esztrel asszony témája, de holnap 11 óra után el kell mennie. Úgyhogy azt javaslom, hogy ezt a témát holnap a 11-es és 12-es pont után tárgyaljuk. És hogy a 10-es pontot a holnapi napirend utolsó pontjaként tárgyaljuk. Hogyha ezzel mindenki egyetért, akkor eldöntöttük. A következő pont pedig a jegyzőkönyv jóváhagyása a november 4-i ülésjegyzőkönyvéről van szó. Ha nincs megjegyzés vagy ellenvetés a mai ülés végéig, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Négyes pont. Az elnök bejelentései, közleményei. Ezzel kapcsolatban csak egy rövid információm lenne, bár rendkívül fontos is. Következő ülésünk, amelyre januárban kerül sor, az az ülés lesz, ahol a szavazásra délután kerül sor. Tehát november 25-én hétfőn, negyed öt körül uh, kezdjük a szavazással a január 26-ai ülést az eredetihez képest egy nappal későbbre kell tennünk, mert január 26-án plenáris ülés lesz, ahol szavazni fogunk az új biztosokról. Most próbálunk egy napot találni, ugyanazon a híre ülhetnénk. És ahogy tudjuk, hogy hogyan tudunk tolmácsolást biztosítani, és az összes többi részletet is, nyilván minél előbb értesítjük a képviselőket arról, hogy melyik napon lesz az ülés, január 26-a helyett. Tehát kérem, mindenki jegyezze fel ezt az információt a januári ülésünkről. A következő napi rendi pont az ötös. A 2008 évi mentesítés, az EK általános költségvetése, harmadik szakasz, bizottság. A Kokobu elnöke tájékoztatott minket arról, hogy milyen eljárásnak megfelelően történik a mentesítés 2008-ban-ra. Minden egyes szakbizottság véleményez, mégpedig február 19-e előtt. Tehát 2010. Január, február 19-e előtt, ez pedig eléggé szoros határidő. De úgy döntöttünk, hogy készítünk véleményt, és Bauer asszony elfogad, E, felvállalta ezt a feladatot. Ő lesz tehát az előadója ennek a témának, a vélemény elkészítője a szakbizottságunk részéről. Ma eszmecserét folytatunk erről a véleményről, úgyhogy most pedig Bauer asszonynak szeretném megadni a szót, hogy tájékoztasson minket erről a témáról. Bauer asszony, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Először is elnézést kérek, nem tudom, hogy megvan-e az összes nyelvi mutációban már a, a jelentés, csak angolul írtuk, mert nagyon-nagyon rövid volt az idő. Úgyhogy elnézést kérek, és szeretném megköszönni a, a bizottság, konkrétan Pető kolléga segítségét ez ügyben, mert ö, ö, nagyon nehéz ezt a témát áttekinteni különösen, hogyha nincs megfelelő segítség ez ügyben. Így derítettük ki azt is, hogy elkészült a bizottságban a gender budgetingról a tanulmány, amiről idáig nem nagyon tudtunk, de jó, hogy legalább így kiderült. A másik dolog, ami, amit szeretnék a figyelmükbe ajánlani, az e, első látásra lehet, hogy hiányzik a Gender Institute szerepe, de az a helyzet, hogy a Gender Institute 2008-ban még nem működött, tehát ezért nincs, és nem is volt költségvetése, ezért nincs a, a, az áttekintésben. A következő dolog, amit, amit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy meglehetősen kevés az az adat, ami, ami külön, külön leolvasható az egyes statisztikákból, ami, ami nemek közt fölosztható, és ez így van még abban az esetben is, hogyha előzőleg kapott a bizottság egy ilyen feladatot. Úgyhogy ezeket próbáltuk meg összefoglalni ebben a véleményben, és szívesen hallgatom a tapasztalt kollégák véleményét. Köszönöm szépen! Tack fru Bauer och... Eh, Köszönöm szépen, Bauer asszony. Köszönöm szépen, hogy eh, rámutatott arra a tényre, hogy eh, voltak problémák, mert nem volt meg minden nyelvi változat, és nincs, nem áll rendelkezésre, csak angol nyelven az anyag. Mind a mellett el kell mondanom, hogy minden nyelvre le lesz fordítva, nagyjából december közepére, mielőtt még lejár a módosító indítványok beadásának határideje. Most pedig megnyitom a vitát erről a véleményről. Fru Bauer har gjort ett eh, bra yttrande eftersom det finns inga invändningar. Bauer asszony kiváló véleményt ö, eh, fogalmazott meg, mert senki nem panaszkodik, senki nem tiltakozik. Gratulálunk, Bauer asszony! A határidő a következő. A módosít indítványok beadásának határideje december 15-e, déli 12 óra. Reméljük, hogy január 25-én szavazásra bocsáthatjuk a bizottságon belül, mint ahogy korábban említettem, 25-e hétfő délután lesz a szavazás. A következő pedig március 22-én, 23-án a Költségvetési Bizottságban. Úgyhogy ennyit az időpontokról. Úgyhogy ezek után következik a következő napi rendi pont. A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban. Minden évben Az intézmények kérésére készül egy jelentés arról, hogy milyen előrelépések történtek az esélyegyenlőség terén, milyen kihívások vannak előttük, és milyen prioritásokat kell megfogalmazni. Ezen kívül arra is van lehetőség, hogy saját kezdeményezésű jelentést készítsünk, azon túl, amennyi ilyen jellegű jelentést készíthetünk. A szakbizottság koordinátorai úgy döntöttek, hogy ez egy nagyon jó ötlet lenne, ez februárban, 2010 februárjában a plenárison kell eh, jóvá hagyni. A szakbizottságunk kinevezte az előadót, Tarabella urat, aki már foglalkozott ezzel a véleménnyel, úgyhogy most eh, neki szeretném megadni a szót, hogy tájékoztassa képviselőtársakat a szakbizottságban arról, hogy ezzel a témával kapcsolatban eddig milyen ö, előrelépés történt. Tarabella úr, parancsoljon önni a szó. Köszönöm, elnök asszony! Kedves kollégák, először is szeretném üdvözölni a bizottság munkáját, mert a jelentés teljes mértékben kiegyensúlyozottnak, nagyon jól megfogalmazatnak, kidolgozottnak tartom. Köszönöm, hogy a szakbizottság rendelkezésre állt, és találkoztam az érintettekkel, amikor beindult ez a munka. Nem akarok minden részletre azonnal kitérni, csak hét olyan pontra, amelyet legfontosabbnak tartok. Először is, ami a válságot illeti, ahol is kiderült, hogy a válság elsősorban a férfiakat érinti, van a gazdasági válság, mert negatív hatással van az ipari munkahelyekre, a nehéziparban. Úgyhogy először a férfiak az áldozatai ennek a gazdasági válságnak, de ezt követően, és ezt érdemes lenne alaposabban kivesézni, mert például a közszolgáltatások terén, a szociális szolgáltatások terén, ahol többségében nők dolgoznak, is lehet ennek hatása. Statisztikai adatokkal lehet ezt alátámasztani, a nők és a férfiak között, illetve a tagállamok is készíthetnének hatástanulmányt, hogy valamilyen költségetési politikát kelljen bevezetni annak érdekében, hogy a nőket ne aránytalanul érintse a gazdasági válság következménye. Második pont a munkahelyek világa. 59,9% volt a Lisszaboni cél a nők részvételét illetően, 37,4%, illetve 70%-nál valamivel több a helyzet Dániában. Úgyhogy vannak különbségek a tagállamok között. Például az egyetemi tanulmányok során, a jogi tanulmányok, az oktatás terén több a nő, 58,9%-uk a nő, de ugyanakkor például a magánszférában nem igazán kerülnek vezető állásba, annak ellenére, hogy a felsőoktatásban többen vannak jelen, ez a vezetők szintjén nem látható, mert ez kb. 30 Ami a fizetéseket illeti, 17,4%-ról beszélnek, ez minimális, egy belga szakszervezet, az RGTB megsacolta, hogy körülbelül 25%-os ez az érték, mert figyelembe veszi azt is, azokat is, akik részmunkaidőben kerülnek foglalkoztatásra. Tehát a 17% az minimális érték. Úgyhogy fontos lenne, hogyha a tagállamok az adott irányelvet az érvényes, érvényre juthat, juttathatnák az esélyegyenlőséget, illetően a munkahelyeken, a foglalkoztatottság terén a nők és a férfiak között. Hogy azonos munkáért azonos bér legyen. Aztán szexista sztereotípják, mert a nők és a férfiak mindketten áldozatai a magánéletben, illetve a munkahelyen is mert a társadalom ezen a téren igazán nem fejlődhet, csak akkor, hogyha ezeket a korlátokat megszüntetjük, és megszűnik a különbség a férfiak és a nők között. Egy anekdotát szeretnék elmondani, amikor oktatási miniszter voltam, több központban jártam, és egy napon egy fiatal nő fordult hozzám, aki iskolabusz sofőr volt. Ez egy olyan munkahely, ahol nagyon sokan nem igazán elegen dolgoznak, és végül is az oktató azt mondta neki, hogy ez nem női munka, semmi köze hozzá, jó lenne, hogyha máshova akarna menni, legyen inkább fodrász, stb. stb. Ez egyszerűen elfogadhatatlan, és amikor megszavazunk bizonyos törvényeket, irányelveket, akkor jó lenne, hogyha másképpen állnának az emberek is ehhez. Úgyhogy talán jó lenne, hogyha a bizottság a tagállamokhoz fordulna, hogy bizonyos kampányokat indítsanak be az iskolákban, a munkahelyeken, hogy felvegyék a harcot a sztereotípják ellen. És például a férfiaknak nagyobb részt kellene vállalni a családi életben, segíteni kellene összeegyeztetni a munkahelyet a családi élettel. E, jó lenne megmutatni azt, hogy mit, a férfiaknak, hogy végülis mit, milyen kihívással kell szembenézni, amikor a gyerekeit kell esetleg ellátnia, jó lenne. Aztán politikai képviselet, örülnünk kell annak, hogy a parlamentben 35%-ban vannak a nők, a korábbi ciklusban csak 32%-ban voltak jelen, az Európai Unió 41%-os arányban bizottsági elnökként, 42,8%-ban a parlamenti alelnökség. Nem tudom, Luding asszony a, a, is több, a kvesztorok között is többségben vannak a nők nem? Egy harmadban. Hát nem rossz azért. Úgyhogy teljesen világos, de persze nyilván nulling az, hogy két questorral felér egyedül, úgyhogy a minőség a lényeg talán, nem a mennyiség. Hát vannak szerény előrelépések, de hát ugye az is jó lenne, hogyha az európai kormány is követné a bizottság példáját, és legalább egy miniszter lenne, vagy egy harmad lenne, hát mondjuk már most is többen vannak, mint korábban, ennek is örülni kell. Ötödik pont, az erőszak a nőkkel szemben. Hát nem tudom, talán a dokumentumomban, az eredeti verzióban legalábbis, amikor azt kértem, hogy legyen egy napja ennek a, a nők elleni erőszaknak, talán ezt nem egy napra, hanem egy évre kellene módosítani, hogy harcoljunk ez ellen, mert ugye harcolunk a több kultúra, többségi kultúra mellett, stb. stb. Úgyhogy legyen egy éve annak is, hogy a nők elleni erőszak ellen harcolunk. Ez fontos lenne. Hatodik pont, a migráns nők. Miért? Mert maga a migráció olyan jelenség, amely egyre nagyobb méreteket ölt, nagyon nehéz a migráció jelenségével másképp megbirkózni, mert ugye a, a nőket még inkább gyökérteleníti, mint a férfiakat. Úgyhogy még nehezebb számukra a, a helyzet, és nagyon sokan diplomások is közöttük, úgyhogy szakképzett munkát is végezhetnének. Úgyhogy nagyon fontos lenne, hogyha a tagállam és a bizottság jobban védeni ezeket a nőket, főleg a szociális területen, az otthoni tevékenység során, és segíteni, segíteni kellene őket jobban a beilleszkedésben. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a reproduktív és szexuális jogokról beszéljünk, mert nagyon fontos, hogy a nők rendelkezhessenek saját testükkel, megvédhessék saját jogaikat, úgyhogy nagyon fontos hogy a megfelelő védelmet biztosítsuk számukra az egészségügy terén is, és tájékoztassuk őket jogaikról, illetve azokról a szolgáltatásokról, amelyek rendelkezésükre állnak. Fel kéne hívni a férfiak figyelmét is arra, hogy ők is nagy felelősséggel bírnak ezen a területen. És végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy természetesen várom a megjegyzéseket, a dokumentumról, és jelezni szeretném, hogy december 7-e hétfő déli 12 óra a módosító beadásának határideje. Köszönöm szépen a figyelmüket! Elnök. Köszönöm szépen, Tarabella úr. Most pedig meg szeretném nyitni a vitát, de még ezelőtt szeretnék Tarabella úrnak köszönetet mondani ezért a rendkívül érdekes bevezetőért ebben a témában, illetve a hét pontért, amelyben Tarabella úr összefoglalta ezt a véleményt. Úgy hiszem, hogy ezek a legfontosabb prioritások, amelyek belekerültek ebbe a dokumentumba. Én is nagyon várom a kollégák véleményét, a hét különböző témáról, és talán még más prioritásokról is, amelyeket ö, képviselőtársaim ö, bekívánnak ö, foglalni. Ö, Sophie Intfeld és Figerédo asszony, ö, Luling asszony, Ernst asszony szeretne hozzászólni, legalábbis eddig, úgyhogy először is Sophie Intveldnek adom meg a szót, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni az előadónak ehhez a kiváló jelentéshez. Úgy gondolom, hogy frakcióm nevében elmondhatom, hogy mindenképpen támogatjuk a lényegét, hogyha beadunk módosító indítványokat, azok csak egy aprócska javítási célzattal történik. A gazdasági válság hatásával kezdeném már körvonalazta, hogy ennek milyen hatása lehet, nem rövid távon, hanem inkább hosszú távon. Azt hiszem, hogy ez még inkább rávilágít annak fontosságára, hogy az állami adóságokat és deficitet igenis vissza kell fogni, mert hogyha túlságosan magasok az állami adóságok, akkor ez az állami szférában dolgozó nőkre igen negatív hatással van. Na most a hosszú távot illetően a munkanélküliség és a szegénység ö, akkor ö, védhető ki a nők számára, hogyha ugyanannyit fizetnek nekik, ha munkát vállalnak, mint a férfiaknak. És mindez összekapcsolódik. Ön azt említette, hogy üdvözli, hogy kilenc nő biztos került kinevezés az Európai Bizottságban. Hát eh, én úgy gondolom, hogy ez a minimum, és hogyan érvelhetünk azzal, hogy a nőknek teljes mértékben részt kell venniük a munkaerőpiacon, és ugyanazt a fizetést kell kapniuk, hogy az Európai Unió politikai vezetése sem kiegyensúlyozott összetétellel bír, ami a nők és a férfiak részvételi arányát illeti. Úgyhogy szerintem jó példával kell elől járnunk az európai nőknek és férfiaknak eh, rámutatva arra, hogy nagyon jó dolog, hogyha a nők jelen vannak a munkaerőpiacon, mert hát ez végül is pénzügyi szempontból, gazdasági szempontból hosszú távon függetlené teszi őket. Aztán rámutatott ön is arra, hogy különbség van még a fizetések között. A frakciónkban pont ma erről beszéltük, és egyszerűen döbbenetes példákat hallottam olyan országokról, ahol már az amúgy is nagy különbségek nem csökken, nem hogy csökkentek, hanem még növekedtek egészen 40%-ig. Hát ezt egyszerűen nem, alig tudtam elhinni. Úgy gondolom, hogy talán ezt hangsúlyozni kellene a jelentésében, mert olyan kérdés ez talán, amivel a szakszervezeteknek kellene foglalkozni, mert hát lehet az egyenlő jogokról törvényekni, de igazándiból a nők és a férfiak számára a fizetések ki harcolása, csikarása végül is a szakszervezetek kezében van. Na most, ami a diszkrimináció ellenes jogokat, jogszabályokat illeti. Azt a bekezdést kellene megtalálnunk, amely arra utal, hogy még a jogszabály tervezetben is, amelyről most folyik a tanácsban, a parlamentben és az Európai Bizottságnál vita, vannak még kivételek, a diszkrimináció ellenes elvek alól, amelyeket általában megkapnak például bizonyos ö, vallási ö, meggyőződés miatt. Ezt meg kellene vizsgálni, mert például az én hazámban a vallási szervezetek, vagy például az ezen alapuló iskolák még mindig diszkriminációval élhetnek azon nőkkel szemben, akik a vallásszabadságukkal élnek. És én mindig azt mondom, hogy a vallásszabadság alapvető jog, de egyéni jog, és nem jogosít fel arra, hogy például ezek az intézmények diszkriminációval lépjenek fel. Például ott van Németország, a második legnagyobb munkaadó a gondozószféra, amely az, amiben a különböző egyházak kezében van. És ők nem érhetnek diszkriminációval a nőkkel szemben, úgyhogy ezt is meg kell vizsgálni. Végezetül rendkívüli módon üdvözlöm a szexuális és reproduktív jogokkal kapcsolatos megjegyzéseit. Tudom, hogy ez mindig kényes kérdés, de ha még csak el sem tudjuk ismerni azt, hogy a nők autonómok ezen a területen, hogy joguk van dönteni saját testükről, akkor hogy tudjuk fölvenni a harcot az erőszak ellen, a nőkkel szemben, ha még azt sem ismerjük el, hogy autonómon kell tudniuk dönteni a saját testükről. Semmi eh, értelme annak, hogy azt mondjuk másoknak, hogy ne bántsák őket. El kell először ismernünk azt, hogy a, te, eh, a testi és egyéb épségük eh, meglegyen a nőknek. Köszönöm szépen. Vám tak Köszönöm. Mindent asszony. A következő hozzászóló figurédó asszony parancsoljon, utána pedig Luling asszony, figurédó asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bár az a jelentéstevő a jelentésében utalt arra, hogy milyen következményei vannak a válságnak a nőkre nézve. Szeretnék itt valamit hozzáfűzni, és ezt a témát egy kicsit jobban kibontanám. Én örültem volna annak, hogyha a jelentés ezekre a pontokra még sokkal intenzívebben és részletesebben kitér. Természetesen más és más a helyzet a különböző országokban. Az én hazámban, Portugáliában a nőket elbocsátják. Bizonyos gyárakban fizetés nélkül továbbra is dolgoznak, folytatják a munkát, mert tudják, hogy a vállalkozások milyen nehéz helyzetben vannak, a textil és cipőiparra ez különösen vonatkozik, és ezek olyan ágazatok, ahol nagyon sok nő dolgozik. Portugália központi részében három vállalat ment csődbe, megpróbálnak tovább dolgozni, azok a nők, akik ott dolgoznak, szinte alig kapnak pénzt, nagyon sok nő nem kapott október óta fizetést, most mindjárt december van. El tudjuk képzelni azt, hogy ez mit jelent ezeknek a nőknek a családjaira és gyermekeire nézve. A nők hozzák meg ezeket az áldozatokat, és ezek a gyárok mégis be kell, hogy zárják a kapuikat. A válság nagyon nyomást helyez a vállalatokra, különösen az említett ágazatokban és a nők azok, akik ezekben a szakmákban főleg dolgoznak. nők munkahelyei egyáltalán nem biztos munkahelyek, különösen a kiskereskedelemben, a részmunkaidőkben dolgoznak, nők részmunkaidős állásokban, nagyon rövid távú szerződéseket kínálnak nekik, és egyszerűen elbocsátják őket. Nincsen alternatíva a számukra, ez pedig tovább érezi a helyzetet, ők már munkanélküliek, nagyon sokuk számára ez egyenlő a szegénységgel, különösen a bizonytalan munkahelyen dolgozók nem kapnak később munkanélküliségét, hanem rögtön munkanélküli, illetve szociális segélyt kapnak. Én most Portugáliáról beszélek, mert ott jól ismerem a helyzetet, de tudom, hogy ez más országokat is érint. Portugália nem az egyetlen olyan ország, amelyre ez a helyzet jellemző. Nagyon sok európai helyzetben ugyanez a helyzet. A részmunkaidős állásokat, a bizonytalan munkahelyeket külön kell kezelni, a rögzített határidejű szerződéssel dolgozókat. Minden egyes alkalommal, amikor válság van, akkor ezek a munkavállalók, akik legelőbb elvesztik a munkahelyeiket, és a nők azok, akiket mindez érint, hiszen nekik ajánlják fel a legrosszabb munkahelyeket. Éppen ezért nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy Fontos támogatni ezeket a nehéz helyzetbe eh, jutott iparágakat, a kis és középvállalkozásokra gondolok, a legkisebb eh, üzemekre, hogy két-három munkavállaló van, és legfőképpen nők, jelentéstevő mindenre már utalt, utalt a közszolgáltatásokra, hogy ezek mennyire fontosak, és hogyha a költségvetésben nyírbálások történnek, ami a közszolgáltatásokat illeti, annak érdekében, hogy például az adott tagország be tudja tartani a stabilitási paktumot, akkor ennek a foglalkoztatottakra nézve súlyos következményei vannak, és ha még egy gazdasági válság is elindul, akkor ennek még súlyosabb hatása van a nőkre. Hogyha ezek a nők nem tudják megtartani a munkahelyüket, akkor az ő helyzetük és családjaik helyzete még nehezebbé válik, és nagyon gyakran a szegénység az a következmény, amely ebből adódik, és az egyik fő témánk a szegénység elleni küzdelem. Nagyon örültem annak, hogy a jelentéstövő a témával foglalkozott, de úgy gondolom, hogy ezt még sokkal hangsúlyosabban kell kiemelni. Köszönöm szépen, Figurédó asszony. Luling asszonynak adom most meg a szót. Ő az egyetlen kvesztor, ami szakbizottságunkból. Oui, merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Az előadó úrnak azt szeretném elmondani, hogy kellemesen csalódtam jelentése minőségét illetően, mert általában itt ebben a szakbizottságban kevésbé jó struktúrát elő, jelentésekhez vagyunk szokva, de azért van egy-két megjegyzésem, amire szeretném felhívni a figyelmet. Ha csak ha csatlakozzam az előttem szólóhoz, ha a tagállamokban vannak olyan vállalatok, amelyek nem fizetik a munkavállalóikat. Ez nem Brüsszel és a parlament hatásköre, hanem ezen tagállamok munkajogi helyzetét, kollektív szerződéseit illeti, azt azért gondolom nem akarják, hogy itt minden egyes vállalattal foglalkozunk, amely késekedve fizet. Vannak ezzel kapcsolatban szabályaink az egyes tagállamokban, vagy a kollektív szerződések keretén belül, vagy pedig a munkajog terén. Ezzel együtt először is a B preambulum bekezdésről szeretnék szólni. Tökéletesen egyetértek azzal, amikor azt mondják, hogy egyre több a nő, aki ö, ö, részmunkaidőben dolgozik, és több nyilván, mint, fér, mint a férfi, és egyre több szeretne részt munkaidőben dolgozni. A közelmúltban az Európai Unióban azt akartuk elérni, hogy több részmunkaidős lehetőség álljon a nők rendelkezésére, akik önkéntes módon ezt akarják választani természetesen. Egy kicsit meglepett az a tény, hogy a nők többségben dolgoznak közalkalmazásban. Hát nyilván nem mindenütt és minden területen, de az oktatásban ez igaz. És például hazámban nem tudnám elképzelni azt, hogy a közalkalmazotti szféra már gondmentes, hiszen stabilak a munkák, a munkahelyek, jók a fizetések, van nyugdíj. Hát, ami az oktatást, az egészségügyet illeti az állami szférában, szerintem, legalábbis az én hazámban, inkább az szegénységről beszélhetnénk. Ezt ugye nem fogadná senki ellenkezőleg. Inkább a magánszférára igaz ez. A C preambulum bekezdésében azt is láthattuk, hogy főleg a nyugdíjas nők azok, illetve a, az özvegyek, akiket a leginkább védenek ma a, a jövedelmek terén. Ami a D preambulum bekezdést illeti, nem mondanám azt, hogy nem javult a helyzet a foglalkoztatottság terén, de nyilván nem lenne igazságos, hogyha azt mondanánk, hogy ez nem így van. Nos, azt hiszem, hogy az átlag különbségekről kellene beszélni a fizetések terén, mert csak egy módon lehetne látni ezeket a különbségeket, ugyanis 75 óta van egy irányelvünk, ami nagyon sokat segített hazámban, hogy az azonos béreket elérjük, úgyhogy azt hiszem nem szabad ilyen negatívan hozzáállnunk a kérdéshez, és azon töprengek, hogy szükség van-e új jogalkotói javaslatra az azonos bérek elvének alkalmazásáról, végrehajtásáról. Mert ugye nyilván ezt az irányelvet alkalmazni kellene, ki kellene használni azokat a lehetőségeket, amelyek benne rejlenek. De ha új reformra gondolunk, nem tudom, hogy olyan világos is jó lenne, ami már létezik. Nem tudom, hogy az eddig bevezetett reformokat követően a, az azonos bérek terén nem kellene esetleg kérni azt, hogy a, a jogszabályokat kellene felülvizsgálni. Nem hiszem, inkább az alkalmazást. K preambulon bekezdés. Azt mondja, hogy 58,9%-át teszik ki az egyetemi diplomával rendelkező nők a, a diplomások között. Nem tudom, mikorriak ezek az adatok. Nem tudom, ki lehet egészíteni ezt esetleg a két kulcsfontosságú munkahelyjel, ahelyett most javasolt, ahova most javasoltak egy nőt, egy férfit a bizottságban a közelmúltban. Ötös pont. Ön ö, azt mondja, hogy ö, költségvetési megszorítási politikákra lenne szükség. Hát nem tudom, amikor a hetedik pontban beszél megint csak arról, hogy továbbra is nagy mértékű a bérezési különbség. Talán nem elég azt mondani, hogy vannak különbségek a tagállamok között, hanem azt is, hogy a különböző ágazatok között a gazdaságban. A 9-es pontban azt mondja jogosan, hogy jobban kellene átültetni a hatályos irányelveket, de nem tudom, hogy mondhatjuk-e azt, hogy a bizottság nem végzi el a munkáját, mert hogyha most azt kérjük, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőségéről szóló irányelvet minél előbb ültessék át a tagállamok, hát 75 óta már nem tudom, hogy hányszor került ez megreformálásra. A bizottságnak tényleg el kellene végeznie a munkáját, hogy igazságot szolgáltasson azon tagállamok vonatkozásában, akik nem vették át ezt a saját ö, jogszabályai közé. A tizedik pontban hát nem igazán tetszik nekem az, hogy európai nőjogi kartát hozzunk létre. Van emberjogi karta, ebbe beletartoznak a nők is, hogyha szegregáció ellen van, akkor most egy új szegregációt akar létrehozni. Nem hiszem, hogy ez a legjobb elképzelés hosszú karrierje során, hosszú politikai karrierje során. 11-es pont. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra is, alaposan tanulmányoztam a bizottsági dokumentumot, amely még mindig a különböző szakmai és ágazati szegregációról beszél, de a bizottság elfelejtette, hogy már a 80-as években volt egy hálózat, Szülró asszony vezetésével, ez nagyon jól ismert dolog volt Franciaországban, én szakértője voltam ennek a hálózatnak a 80-as években. Ennek a neve a különböző szakmai választások diversifikációja a fiatal nők és asszonyok számára. Ez volt a neve. Elég sokba került ez, elég sok pénzt kaptam, amikor jelentéseket készítettem ebben a témában, másokban is, akkor meg még többet, mert az én hazám elég pici. Úgyhogy miért nem kérik azt a bizottságtól, hogy mondja már el, hogy mit csinált ezzel a sok munkával. Na most már több mint 30 év eltelt. Én Luxemburg, Luxemburgban legalább ekkora pakli dokumentumot gyártottam. Úgyhogy miért nem foglalkozik ezek eredményével a bizottság? Még a a nők szegénységi témájában is, mert ugye amikor nyugdíjba vonulnak, akkor már nem fenyegeti őket ez a probléma. Ugye a bizottságnak igaza van, mert az életük folyamán egy bizonyos pillanatban kevesebbet dolgoztak, mert úgy döntöttek, hogy kicsit otthon maradnak és felnevelik a gyerekeiket. Úgyhogy ezért büntetést kapnak, amikor nyugdíjba vonulnak. És azt gondolom, hogy talán 95-ben az én kezdeményezésemre készült egy jelentés, ahol kimondtuk, hogy egy irányelvre van szükség a ö, vállás esetén ö, a nyugdíj megosztásához való jog témájában. A bizottság soha nem foglalkozott ezzel. Ez egy állásfoglalás, amit elfogadott ez a parlament, és utána semmi nem történt. Hát, hát ha akarják. Részben lehetővé tenni a nőknek és a férfiaknak is, szerencsére most már egyre több férfi él ezzel, nevezetesen azzal, hogy csökkenti, vagy egyáltalán ö, meg is szünteti hivatásos tevékenységét, de ugye a nők, amikor nyugdíjba vonulnak, emiatt büntetést kapnak. Úgyhogy talán emlékeztetni kellene mindenre. Mert a bizottság semmit nem csinál, amikor állásfoglalásokat fogalmazunk meg, és aztán meg krokodil könnyeket sírnak a kommunikációikban, ebben a jelentésben, amiatt, hogy ez létezik. Úgyhogy talán emlékeztethetnénk erre is. Nos, még egy megjegyzést szeretnék tenni. A konklúzióban szerencsére a bizottság emlékeztet arra, hogy a jogalkotóktól azt kéri, hogy gyorsítsák fel munkájukat az irányelv módosítását illetően, ami a gyest, a szabad foglalkozásúak munkáját illeti. Én azt gondolom, hogy az első olvasat megtörtént, mi megtettük, amit nekünk kellett, körülbelül 8 hónappal ezelőtt. Se a cseh, se a svéd elnökség nem igazán foglalkozik ezzel. Várjuk a közös állásfoglalást erről, az, e, erről a jelentésről már május óta. Na most, ami az anyaság védelmét illeti, ez más káposzta, és úgy gondolom, hogy tekintettel Eszrella asszony új jelentésének minőségére, ahol 73 módosító indítvány van, és megint minden összekavarodik, az anyaság, az apaság védelme, a szülői szabadság, stb. stb. Úgyhogy hát egyszerűen nem tudom, hogy hogy jutunk majd egy olyan javaslatra, amely elfogadható a tanács számára, és ki meg is tárgyalható a tanácssal, hogyha egy ilyen káosz uralkodik a jelentésünkben, még nagyobb, mint a legutóbbiban, amit aztán vissza is küldtek nekünk. Tehát majd beszéljünk erről holnap. Hát ennyit szeretem volna elmondani néhány szóban. Azt gondolom, hogy lehet módosító indítványokat megfogalmazni, de el kell mondanom, hogy ez nagyon jó minőségű jelentés, és talán ez csak az öregek, mint én, gondolnak arra, hogy emlékeztessenek arra, hogy már mióta foglalkozunk ezzel a témával, a bizottsági javaslattal, és rengeteg pénz ment el a szakértőkre, a hálózatok kialakítására, a gyerekek számára kialakított szolgáltatásokra. Mindez nagyon jó, de hát le kéne venni belőlük a következtetéseket. Mégpedig konkrétan. a közösségekben kell ezt megtenni, a tagállamokon belül, ahol létre kell hozni azokat a struktúrákat, ahol a gyerekek megőrzése ö, megoldott. És azt gondolom, hogy ezt nem tették meg, mikor sok pénzük volt. Úgyhogy ö, kétségeim vannak afelől, hogy majd most fognak bármit is csinálni, amikor az a pénz, amelyen rendelkeznek a közösségek és a városok, nem igazán olyan mértékű, mint korábban. Köszönöm szépen a figyelmüket. Frő oké. Köszönöm szépen, Luling asszony. Holnap visszatérünk még Esztrál asszony jelentésére és akkor még konkrétabb információkat is kaphatunk. Ernst asszonynak adom meg a szót, utána pedig Cornélius asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Egy olyan témáról van szó, amelynek jelentős a társadalmi vonzata, és nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevő megpróbálta a 21 pontra csökkenteni a tartalmak számát. Én gondol, azt gondolom, hogy ezek száma növekedni fog, de ez nem is baj egy olyan témáról van szó, amely nagyon jelentős. Az előttem szólók ellentétben én nagyon örülök annak, hogy van egy új jogalkotási bizottsági javaslat, egy nagyon izgalmas témában, az ugyanaz a fizetés a nők és a férfiak számára. Én német szemszögből világítanám meg a kérdést. Egy fejlett országban egy negyede a nők egy negyedével kevesebbet kapják az ugyanazért a, munká, ugyanazért a munkáért, mint a férfiak. Igenis létezik ez a probléma, és a meglévő szabályok alkalmazására fittyet hánynak nagyon sokan. Éppen ezért azt gondolom, hogy kötelező érvényű szabályt kell bevezetni. Én személy szerint úgy érzem, hogy igenis lehet keményebben fellépni és szankciókról is el lehet gondolkodni. Tehát én nagyon jónak tartanám, hogyha lendületbe kerülnénk. Én az Európai Nőjogi Karta megalkotását is nagy mértékben támogatom. A régi francia szlogenek, a szabadság, testvériség, egyenlőség, a nőkhoz az nem érkezett meg, ők később kerültek képbe, és csak később jutott férfiak eszébe, hogy a nők is emberek. Éppen ezért fontos lenne egy ilyen típusú karta megalkotása, mindazzal együtt, ami a nők alapjogaihoz tartozik. A nőket elhanyagolták a történelem során, nagyon gyakran a család részé, részeként tekintették őket anyákként, de önálló nőkként, lényekként nem. Éppen ezért nagyon fontos lenne mindenről beszélni. Mi az, amit én még szeretnék az első? a kolléganőm, Figurédó asszony elmondta azt, hogy a, rosszul fizetett női munkákról sürgősen beszélnünk kell. Németországban nagyon sok millió nagyon alacsonyan fizetett munkahely létezik, amelyekre nem kötöttek társadalmi biztosítást nőknek ajánlják fel ezeket a munkákat, és ez nagyon nagy probléma, nincsen minimálbér, és nagyon sok nő nagyon alacsonyan fizetett munkákban dolgozik, és azt gondolom, hogy ezt a témát intenzívebben kell megvitatni. Nők vezetői problémák, pozíciókban. Itt konkrétan definiálnunk kell, hogy mit akarunk én, küzdelmet szeretnék folytatni, Fontos, hogy célkvótákban állapodjunk meg, ha ezt nem tesszük meg, akkor nem lépünk előbbre. Én Németországban is ugyanezt tapasztalom. Nagyon sok olyan nő van, akiknek sokkal jobb végzettségük van, mint a férfiaknak, és a professzoroknak pusztán 10%-a nő, de a nők nem butábbak, úgymond, ugyanilyen végzettséggel, és lehetnének ők is professzorok, tehát azt gondolom, hogy itt kötelező érvényű célokat kell rögzíteni. Vannak más pontok is, amiket hiányolok. Én szeretném, hogyha egy fejezetet bevennénk ebbe az anyagba, a patriarchális élet mintáknak a leépítése. Azt gondolom, hogy ez először a fejekben történik, a fejekben kezelik először is nem egységesen a nőket és a férfiakat. A politika is mutat erre példát, és az oktatási rendszer is tehát az oktatási rendszert kell először megnézni, erről beszélni kell, és fontos, hogy a férfiak és a nők esetében tényleges egy esélyegyenlőség valósuljon meg, és e, ne csak a gyerekekkel kell, hogy foglalkozzanak a nők. A következő nagyon fontos téma a korlátozásokkal élő nők helyzete a, ezek a nők kétszeresen is hátrányos helyzetben vannak, meg kéne néznünk, hogy ezzel kapcsolatban mit rögzíthetnénk a szövegben. Az ő helyzetük nagyon nehéz, nagyon gyakran nem jutnak egyáltalán munkához, különböző fogyatékkal élők, és ezzel diszkriminálják őket, tehát fontos, hogy rögzítsük ezt is az anyagban. A nők és a nyugdíj, erre már kitértek az előttem szólók, azt gondolom, hogy ezzel is konkrétabban kell foglalkozni. Azt gondolom, hogy a gyerekneveléssel járó feladatokat sokkal intenzívebben figyelembe kell venni a nyugdíjaknál, ez nem magától értetődő terület, és azt gondolom, hogy itt egy olyan témával van dolgunk, amely igenis kapcsolódik a szegénységgazdagság témájához. Általában véve nagyon jónak találom az anyagot, és még van időnk arra, hogy módosító indítványokat készítsünk. Várom az előttünk álló vitát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Ernst asszony. Valóban nagyon érdekes és izgalmas vitának nézünk elébe. Kornelisztán asszonynak, majd Simanszki asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek a nagyon átfogó jelentéséhez. Fogunk módosítókra javaslatot tenni, amelyek támogató jellegűek. Két dolgot szeretnék kiemelni, illetve két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik, a jelentésben szerepel a jelenlévő politikák és iránymutatások jobb megvalósítása. Azt gondolom, hogy ez kulcsfontosságú aspektus, és erre nagyon nagy figyelmet kell szentelnünk. Az európai jogalkotás csak akkor profitál, a nők témájából, hogyha ez megfelelő megvalósításra kerül. Azt gondolom, hogy sokkal több alkalmat kell megragadni arra, hogy a tagországokat elmarasztaljuk, és szégyen táblára tegyük őket, hogyha nem valósítják meg ezt a bájukat megfelelően. Nagyon sok figyelem fordítódik a munkaerőpiaci változásokra, a válságot különböző módon említette meg a jelentés, az esélyként is felfogható, de jelenleg inkább fenyegetésként élik meg a nők a munkaerőpiacon mindezt, és azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy a költségvetési csökkentések témája és megemlítése került a országokban a nők foglalkoztatását illetően, és azt gondolom, hogy ezt is figyelembe kell venni ne venni a tagállamoknak a szociális rendszerekben bevezetendő csökkentések előtt. Azok az intézkedések, amelyeket a válságcsomag, a stimuláló elemek, amelyeket a válságcsomag tartalmaz, a válság hatásait enyhítendően, ezekkel kapcsolatban az a félelmem, hogy a pénzek nagy része a férfiakat támogatja olyan ágazatokban, ahol főként férfiak dolgoznak, és nem a nőket, akiket a válság ugyanúgy érint. Gender budgeting egy ilyen téma a válságcsomag kapcsán. A válság keretein belül kell megvizsgálnunk azt, hogy milyen módon tudunk, tudjuk a lehető, leg, lehető legtöbb nőt megtartani a munkára piacon. Az idősödő társadalom egy további téma hosszú távú hatásai vannak, és szociális változásokkal jár együtt. Ennek is lesznek hatásai a nőkre, nézve máshogy, mint a férfiak esetében, és a munkaerőpiacon mindenkire, kell, mindenkire szükség van, hogy betöltse azokat az űrokat, amelyek keretkeznek. Ez nagyon sok plusz intézkedést jelent, a fizetett munkák attraktívabbá tétele miatt, illetve a részmunkaidő, a rugalmas munkaidőben dolgozók számára gyermekellátási intézményeket kell hozzáférhetővé tenni. Fontos, hogy minél több nő és férfi tarthassa meg a munkahelyét, és maradhasson a munkaerő piacon. Azt gondolom, hogy az idősödő társadalom hatása a nőkre néz egy olyan téma, amely megjelenhetne ebben a jelentésben, a Lisszaboni stratég, stratégia, hosszú távú stratégia, fontos, hogy rendelkezzen egy esélyegyenlőségi fejezettel. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. E- Köszönöm szépen. Simanski úr következik, aztán Tomzon asszony. Tessék, önél szó. Sajnos a mikrofon is bekapcsolva. Mam powtórzyć? E, chciałbym się przyłączyć do e, pozytywnych opinii na temat sprawy. Köszönöm. Én is hadd gratuláljak a az előadónak, és én is hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy a nőjogi a harcban tényleg ezekre a témákra kell koncentrálni. Olyan témákra tehát, amelyek eléggé magától értetődőek, nem vitatottak, és bizonyos esetekben vannak tényleg felháborító esetek, amikről hallhatunk, A nők gyakran saját döntésükből kifolyólag, vagy kényszerből kifolyólag a gyermeknevelésnek szentelik az életüket. Az Európai Bizottság is elmondta, hogy a szavakat tettekkel, hogy kövessék, elő kell segíteni a tagállami szabályozást, bizonyos minimális védelmi időszakok bevezetésére van szükség, hiszen gyakran tényleg drámai a helyzet, elfogadhatatlan hatalmas különbségek vannak a tekintetben, ami a jelentéseinkben áll, ami az anyagainkban szerepel, hogy egész Európában beszélünk erről, de tény az is másik oldalról, hogy a nők egyenlőtlen bánásmóddal kerülnek szembe nagyon gyakran akár az Európai Unió vezetői székeiben sem látunk ugye annyi nőt, mint láthatnánk. Hatalmas különbségek vannak tehát a szavak és a tettek között. Én a magam részéről nem feltétlenül ezt a paritást támogatom, ez lehet, hogy nem is túl népszerű ebben az akbizottságban, de úgy gondolom, hogy tehetséges, kompetens nőknek mindenképpen jogot kell biztosítani, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy magas pozíciókban tevékenykedjenek. de nagyon gyakran, akik ugye beszélnek ezekről a dolgokról, az egyenjogúságról és hasonlókról, ők maguk diszkriminálnak, erről egyértelműen szólnunk kellene. Ami a munkaerőpiaci helyzetet illeti, sok nő sok országban nem csak azért dolgozik, eh, mert jól képzettek, vagy valami megvalósításra vágyik, hanem egyszerűen azért is, mert ez valamilyen gazdasági kényszer. Fontos azonban, hogy ennek ellen tudjuk hatni bár bizonyos esetekben őket különösen, szeg, különösen szegényebb országokban arra kényszerítik, hogy olyan munkát végezzenek, ami nincs összhangban a képzettségükkel, vagy nem felel meg a képzettségüknek. Ez csak tovább rontja az ő helyzetüket. Éppen ezért azt kérném, hogy ez ne csak egy jelentés legyen, hanem az Európai Parlament tényleg vizsgálja meg az Európai Uniós helyzetet a nyugdíjjogok területén. Kösz, különösen köszönöm. Köszönöm, Tomzon asszony, majd Ové asszony következik. Köszönöm szépen, én is mindenek előtt gratulálni szeretnék az előadónak az elvégzett munkához. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes munkát végeztek. melynek keretében az összes fontos kérdést érintették a nők és férfiak közötti egyenlőség tekintetében. Pár apró megjegyzést hadosszak még meg önökkel. Nagy hatással volt rám, amit Figyelébe asszony elmondott a válság kapcsán. A válság látszólag elsőként ugye a férfiaket férfiakat érinti. Hazámban a közlekedési szállítás és az ágazat és az építőipar van nagyon sok férfit bocsátottak el, de ahogy elmélyül a válság, a közkiadások szintén csökkennek, és mindez érinti a nőket is, mind a közférában foglalkoztatottakat, mind pedig úgy is, hogy több szolgáltatást tesznek igénybe ugye a közszférából, tehát gyermekgondozási hasonlókat, és ez, ez is, ezeket is érinti a válság. Ezen túlmenően a nehéz ipar is ugye leépül, ez is férfi dominált ágazat volt. Igen, ez igaz olyan országokban, ahol van nehéz ipar. Portugáliában, a Figueredo asszony is elmondott, nincs nehéz ipar. A könnyű ipart azonban nagyon sok európai tagállamban látjuk, különösen új tagállamokban. Vannak olyan nők, akik ugye ott tevékenykednek, ott dolgoznak, és akiket érint a válság. Hogyha tehát arról beszélünk, hogy most a nőket vagy a férfiakat érinti jobban a válság, el kell, hogy mondjuk, hogy különböző helyzeteket látunk tekintettel arra, hogy milyen fajta típusú felépítésű beállítottságú tagállamról beszélünk. Ami a nemek közötti fizetési különbségeket illeti, A béreket ugye a szociális partnerek alakítják Európa szerte, azonban eh, egy dologban tisztán kell látnunk. Az irányelvben látható, hogy a felelősség nem a szociális partnereké a ö, ö, eh, fizetési különbség csökkentése. biztosítani kell mindenképpen azt, hogy a fizetési különbség kollektív tárgyalások keretein belül csökkentendő. Ebből a szempontból nagyon fontos az irányelv végrehajtása is. Ha a kormányok megfelelnek eh, eh, ezen feladatuknak, akkor elég rendben vannak a dolgok. Köszönöm. Elnök, eh, köszönöm Tomzon asszony. Ovi asszony következik. Köszönöm szépen. Hadd gratuláljak én is az előadónak ezért a nagyon kellemesen jól megfogalmazott anyagért. Különösen jó ez azért, mivel ez férfi készítette el. Ilyenre Észtországban igen számíthatunk talán egy aspektus lenne, amire még egy kicsit jobban eh, rátérhetnénk. Tudjuk, hogy a családi modell Európában sokat változott időközben, a gyermeket egyedülnevelő anyák eh, nem képeznek már kivételt, és eh, egyáltalán nem is ciki vagy kellemetlen egy ilyen élethelyzetben lenni. Az apák azonban több tagállamban még mindig nem teljesítik a kötelezettségeiket. nem kapnak az anyák tehát támogatást a gyermek nevelésében. Ez különösen fontos a mai gazdasági helyzetben. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a jelentésben talán erre jobban oda kellene egy kicsit figyelni. Például az állam átvállalat ezt a szerepet, amennyiben a, az apa ezt nem teljesíti, és aztán később az állam szedné be ezt a pénzt újra az apától. Több előttem szóló megemlítette a fogyatékkal élők helyzetét, fogyatékkal élő nők helyzetét. Ők sosem voltak különösen túl képviselve a munkaerőpiacon, és ma is egyre jobban nő ez a különbség. Általánosságban véve tetszett ez a jelentés, azonban bizonyos területeken még javíthatnánk ezen, úgy gondolom. Köszönöm, elnök. Nagyon köszönöm. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság képviseletében van-e itt valaki, aki ismertethetne az Európai Bizottság álláspontját. Nincs, úgy látom, éppen ezért Tarella úrnak adok szót, annak érdekében, hogy rátérhessen a kollégák megjegyzéseire. Úgy gondolom, nagyon érdekes volt ez a vita. Köszönöm, elnök asszony. Nem szeretnék mindenre visszatérni. Az első, ami nagy elégedettségemre szólna, szolgál, természetesen, hogy mindenki, aki hozzászólt, elégedett volt, és hangsúlyozták, hogy kiegyensúlyozott a, az el, a, a jelentés, az nagy öröm számomra. Máriámú asszisztensemre szeretnék itt utalni, aki néhány évvel ezelőtt írt egy könyvet az európai nők lobbizásáról, úgyhogy nagyon sokat segítette ez nekem, ami Invelt asszonyt illeti. Egyetértek azzal, amit mondott, és amikor az európai intézményekről beszélt, hogy például értékűnek kellene lenniük, hát például nem tudom, hogy nem szégyeli az ember magát azért, hogy a közszférában, mint mondjuk egyre nagyobb súlyjal nyomnak latba a nők, akkor az Európai Parlamentnek is követni kellene ezt, de ez nem igaz a közszférában sem. Inkább a magánszférában, ahol a vállalatoknál, a nagyvállalatoknál nagy a különbség, és ami a döntéshozatalt illeti, különbség van nők és férfiak között. Úgyhogy inkább a magánszférában, nem pedig az állami szférában kell figyelembe vennünk itt az fejleményeket. Figyelédó asszony, ami a válságot illeti, hogyha bizonyos országokban figyelembe kell vennünk a nehézipart, ahol elsősorban ugye a férfiak az áldozatai, máshol a különböző szociális szolgáltatások ö, szerkezetváltása, egyéb területek szerkezetváltása miatt viszont a nők, úgyhogy nyilván ez országonként eltérő, ezt figyelembe kell venni. Luling asszony említette, hogy mennyire aktuális a jelentésem, ennek igazán örülök. Nyilván vannak dolgok, sok mindent mondott ugyanis, de nyilván vannak olyan területek, ahol lehet javítani. Például ami a részmunkaidőt illeti, igaz, több nő választja ezt a megoldást, de vannak olyanok is, akik nem igazán választják ezt. Például meg vagyok róla győződve, ahol a két szülős családban mindkét szülő dolgozik, és hogyha például megszületik egy gyerek, és hogyha például egy gyerek fogyatékkal születik, akkor el kell dönteni, hogy melyik őknek kell feláldoznia a karrierjét, és otthon maradni, hogy például többet foglalkozzon a gyerekekkel, és például, hogyha a fogyatékkal élő gyerek ö, születik, hát inkább a nő szokott otthon maradni, és a férj folytatja a tevékenységét. Hát ez nem mindig könnyű, és legtöbbször a nőnek kell ezt a következményt viselni. A többi megjegyzéssel kapcsolatban. Nagyon örülök, hogy ilyen sok mindent mondott Luling asszony, de ez igaz a többi kollégára is, hogy jövő héten megismétlem ezt is, hogy remélem a módosító indítványokat be tudom majd venni, és jobban lehet majd kiegyensúlyozni a helyzetet. Ami Németországot illeti a 25%-ot, tehát én 17%-ot említettem, mert főleg a részmunkaidőt kellett figyelembe venni, ami sokszor nem igazán önkéntesen vállalt dolog a ö, ö, nők részéről. 10% a tanárok ö, aránya esetében, szeretném elmondani még egyszer, Intvert asszony visszajött, azt mondtam éppen a megjegyzéseit illetően, hogy igaz, hogy az állami szektorban vannak különbségek, de még rosszabb a helyzet a magánszférában, a nagy multiknál, ahol például a nők nem igazán kerülnek vezető állásba. Úgyhogy a sztereotípják, ez ugye mindkét irányban élnek, talán információs kampányt kellene beindítanunk, főleg a fiatalok körében, az iskolában, mert a sztereotípiák a legfiatalabb korban az iskolai könyvekben születnek, valaki említette ezt is, Igaz, hogy próbáljuk kiavítani ezeket a hibákat, de nyilván fel kell lépni ezen a szinten. Cornelisen, a létező politikák jobb alkalmazása. Szeretnék itt visszatérni Luling asszony megjegyzésére. Igaza van, mert talán lehet, hogy egy kicsit módosítani lehetne a már létező törvényeken is. Tavaly azt hiszem, hogy a diszkrimináció hiányáról fordítottam, a vallon kormány hat olvasatban foglalkozott vele. Miért? Mert új irányelvek születtek közben, ezeket be kellett venni az új szövegbe minden szinten. Ott a régiókról volt szó, úgyhogy hat olvasat volt, mert hát közben új dokumentumok születtek, úgyhogy talán lehet, hogy kevesebbet kellene jogot alkotni, de jobban, és főleg jobban kellene alkalmazni a már létezőket. Ezzel tökéletesen egyetértek. Szimánszki úr, köszönöm a gratulációt, igaz, hogy hát igen, ez egy vicc, amit most itt elsütök, de igen, sokan választanak ö, olyasmit, hogy ne dolgozzanak a nők közül. De talán itt az tehetségesekre utalt. Nem tudom, hogy majd, hogyha egy felelős feladatra egy inkompetens nőt fognak kinevelni, kinevezni, majd akkor lesz valódi egyenjogúság. Mert sajnos a férfiaknál, ha nem kompetens, akkor is el lehet fogadni. Hát sajnos ez így van. Köszönöm, Tomszen asszony, a gratulációkat. Ami az államot illeti, igen, hát összehasonlítottuk a könnyű és a nehéz ipart. Nyilván ne csak egyhangúan beszéljünk az ipari helyzetről, mert más és más a helyzet a különböző régiókban, a különböző országokban a gyermeküket egyedül nevelő anyák. Való igaz, hogy ma már ez nem ö, okoz különösebb meglepődést, tökéletesen egyetértek azzal, hogy azok az apák, akik nem hajlandók vállalni a felelősséget, és hagyják, hogy a nő egyedül legyen, és nem fizetnek ö, gyerektartást. Belgiumban született egy olyan törvény, ahol az állam megelőlegezi a gyerektartást, és aztán az apa, ha nem fizeti, akkor behagyja rajta. Talán ez is lehetne egy helyes megoldás azok számára, akik nem vállalják kötelezettségeiket, hát gyakorta a férfiak és a nőknek kell egyedül fölnevelni a gyerekeket, ami gyakorta elég költséges és igen, az államnak föl kell vállalnia ezt a feladatot. Itt most a belga államot hoztam fel példaként, de nyilván máshol is lehetne. De mindent szóltam, de szeretném még egyszer elmondani, hogy nagyon oda, fogok figyelni a módosításokra, és megpróbálom elérni azt, hogy ez a jelentés, amit kiválónak minősítettek, még jobb legyen, úgyhogy már csak köszönetet tudok mondani, és hát próbáljunk a plenárisra egy jó jelentéssel megjelenni, jó ö, megoldásokat tálalva, és remélem, hogy konszenzus lesz. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm, Tarabella úr! Nincs más hátra, mint hogy önnek is köszönetet mondjak, Tarabella úr, az ügyben vállalt szerepéért kollégáimnak pedig elmondhatom, hogy nagyon érdekes és izgalmas vitát folytattunk, nagyon érdekes álláspontokról hallottunk. Úgy gondolom, hogy a plenáriség nagyon jó anyagot tudunk majd összeállítani. A módosítók benyújtásának határideje, határideje december 7. 12 óra, 20, január 25-én délután szavazunk erről a bizottságunkban és a februári plenáris rendjére kerül majd az anyag. Még egyszer köszönöm tehát, köszönöm a vitát, köszönöm a megbeszélést. Térjünk rá akkor a hetedik napi rendi pontunkra, a Peking Plus 15-ös ENSZ platformról a nemek közötti egyenlőség vonatkozásában. Mindenek előtt hadd mondjam el, hogy a koordinátorok októberben úgy döntöttek, hogy szóbeli kérdést fogalmazunk meg. Arra számítunk, hogy ez az állásfoglalás a februári plenárison kerülhet elfogadásra. Március elején New Yorkban megrendezendő ülés előkészítéséről van szó. Erre szakbizottságunk egy delegációt küld. A mai eszmecsere után jó magam és a koordinátorok minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy ezt az állásfoglalást előkészítsük. Úgy gondoljuk, hogy ezt a szöveget kb. december 10-én megküldjük az összes bizottsági tagnak a módosítók benyújtásának határideje december 7, elnézést, december 17, 12 óra, tehát december 17. A bizottság tájékoztat minket majd az Európai Unióban zajló előkészületekről. A márciusi ülésre a bizottság egy képviselője is körünkben van, aki tájékoztat minket majd a munkálatok alakulásáról. Felhívnám mindenki figyelmét arra, hogy nemrég a svéd elnökség bemutatta hogy eh, mi a helyzet ezzel a cselekvési tervvel az egyes tagállamokban. Ezt az aktuális információt elektronikus úton eljutatjuk majd mindenkinek. Papír formában is rendelkezésre is, is rendelkezésre áll majd mindez. Most hát köszöntsem az Európai Bizottság képviselőjét, tanulja Veké asszonyt, aki a dolgok jelenállásáról kíván tájékoztatni, minket tessék parancsoljon. Uh, thank you very much. Actually, uh, it's not Miss Daniela Bankier who will... Nem Daniela Bankier vagyok, hanem én, Maria Tonasiti, Daniel Bankier eh, egységében dolgozom, a osztályvezető helyettes vagyok tulajdonképpen. A mai napon egy rövid áttekintőt tartok arról, hogy mit teszünk a Peking cselekvési platform területén, és hogy hogy készülünk eh, a Peking plusz 15-re. Nagyon röviden egy rövid történeti áttekintés arról, hogy mi is történt mindez idáig. ismertetjük majd a konkrét munkát is, hogy mit teszünk a Peking plusz 15 vonatkozásában. Utána ismertetem az előre mutató utat majd. Hiszen úgy gondolom, hogy nagyon fontos ezt a Peking plusz 15-öt folytatni. A munkánk folytatásának egy nagyon jó eszköz ez, tehát ezen túlmenően gyakorlati részletekről is beszámolok majd az 54. Eh, találkozóról, ami ugye márciusban lesz. Eh, ami a történeti áttekintőt illeti, az Európai Unióban a mutatók kidolgozásán, mind minőségi, mind mennyiségi mutatók kidolgozásán elkezdtük a munkálatokat, mégpedig 98-ban erről a tanács döntött, és ezt a bizottság is támogatta. E határozat alapján fejlesztettük ki a mutatókat különböző területeken, különböző olyan területeken, amelyeket a pekingi cselekvési platform érint. Szinte minden területre sikerült mutatókat kialakítanunk jó párra, a nők hatalmi pozícióban, vezető pozícióban, a nők szerepe a gazdaságban, a munka és a magánélet összeegyeztethetősége, a nemek közötti bérkülönbségek, nők helyzet az egészségügyben, intézményi mechanizmusok, nők és képzés, oktatás, szegénység, fegyveres konfliktus, gyermeknevelés, stb. Az elnökségek jelentéseket készítettek el, és ez alapján elemzik a helyzetet, hogy mi történik az egyes területeken. A rendelkezésre álló, tagállamokban rendelkezésre álló információk alapján aztán kiválasztjuk azokat a mutatókat, amelyek valószínűleg reprezentatívak lehetnek az unió helyzetére nézve. Fél évente tehát, vagy szinte fél évente az elnökség egy jelentést készít el, és tanácsi következtetéseket tekintettel az aggályos területekre. 2005-ben egy nagyon fontos pillanat érkezett el, hiszen ekkor ünnepeltük Peking 10. évfordulóját. A luxemburgi elnökség alatt volt ez a luxemburgi elnökség el, és készített egy jelentést, Lux- és Peking plusz 10 címmel, ahol felvázolta az aktuális területeket. Nagyon fontos pillanathoz érkeztünk, ugye? Jövőre a platform 15. születésnapját ünnepeljük, és döntés született arról a svéd elnökség által, hogy egy jelentést készítsenek, készítsünk el ez meglehetősen átfogó jelentés, az összes olyan mutatót magába foglalja, ami mindez idei kifejlesztésre került. Ennek keretein belül megvizsgálhatjuk a dolgok állását az Európai Unióban az összes aggályosnak minősülő területen. Nagyon érdekes ez a jelentés, nagyon jó ez nem csak az elnökség munkájának eredménye, hanem az összes tagállam hozzájárulásával készült ez el. Nagyon érdekes megjegyezni azt, hogy eh, a svéd elnökség eh, szoros együttműködésben állt az ENSZ eh, Európai Gazdasági Bizottságával. Az európai szinten végzett munka tehát egy párbeszéd keretein belül valósult meg az ENSZ regionális bizottságával. Ez a jelentés leírja a helyzetet, meghatározza az előttünk álló kihívásokat, szakpolitikai javaslatokat tesz, megvizsgálja az adatok rendelkezésre állásának lehetőségét, az új mutatók kifejlesztésének lehetőségét, és tippeket ad a jövőbeni tennivalóra nézve. Ez a jelentés tanácsi következtetések alapját is képezi, ezeket a svéd elnökség készítette el, és véletlenül pont a mai napon kerülnek ezek elfogadásra. röviden ismertetném ezeket is, hiszen ezek tartalmazzák a jövőre nézve legfontosabb üzeneteket. Nos, ezek előre mutatnak az Európai Unió szempontjából a pekingi cselekvési platform folytatását, továbbvitelét javasolva. A tanácsi következtetések bizonyos kulcsfontosságú pontokat is érintenek. Ezt is megvitatták, ugye, ez leír egy nagyon központi problémát is. Ez az egyik fő prioritás, amit ugye a tanács meghatározott. A gender mainstreaming, ez a terület, ez még nem került teljes mértékben végrehajtásra, annak érdekében, hogy a nemek közötti egyenlőség teljes mértékben megvalósuljon. Itt a különböző integrációs és migrációs politikára is figyelemmel kell lenni. Szükséges az, hogy a nemek közötti egyenlőség fontosságát hangsúlyozzuk a Lisszaboni folyamat, a Lisszaboni stratégia keretein belül is hiszen ez központi jelentőséggel bír az Európai Unió továbblépési lehetőségeire tekintettel. Aztán hogy elmondtam, hogy az egyik fontos kritikus pont az adatok rendelkezésre állítás, állása. Az eddigi tapasztalataink rámutattak arra, hogy minden tagállamban vannak mutatók, amelyek Peking szempontjából jelentőséggel bírnak. Azonban összehasonlítható adatokra van szükség, és hát itt van a kutya elásva, mivel Bizonyos esetekben nem, áll rendelke, nem állnak rendelkezésre ezek az adatok, és gyakran nagyon sok munkát igényel ezek összehasonlítható, összehasonlítható hatóvá tétele. Úgy gondolom, hogy a jövőben tehát több munkára van szükség ezen a területen. A tanácsi következetésekben az is áll továbbá, hogy a kettős megközelítést kell alkalmazni a jövőben is. Nagyon fontos, hogy javítsuk a gender mainstreaming eh, get magát. Eh, látni kell azt is, hogy vannak olyan dolgok, amikkel, amiket kezelni kell a férfiak és nők közötti egyenlőtlenség eh, lebontása érdekében. Az adatok rendelkezés állását és a konkrét follow-up munkát illetően a tanács szándékai és egyértelműek. A tanács azt szeretné, hogy a tagállamok és a bizottság folytassa a még nyitott területeken a mutatók kifejlesztését, és hogy egy rendszerszerű felülvizsgálat is legyen, tehát rendszeres felvizsgálat legyen a már meglévő területeken ott, ahol már megvannak a mutatók. A jövőben elő kell készíteni egy cselekvési tervet erre tekintettel. A bizottságot a tanács felkérte arra, hogy ezt a középtávú tervet készítse el a pekingi nyomunkövetés vonatkozásában. Tehát az új, a még meglévő területeken kell a mutatókat kifejlesztem, és a meglévőket felül kell vizsgálni. A nemek közötti egyenlőség egyenlőség kérdésével foglalkozó intézménynek is foglalkoznia kell ezzel a témával, hiszen a technikai szakmai munkát az kapcsolatban ezek összehasonlítható tételét ők tudják legjobban elvégezni. Jelen pillanatban tehát ezeken a területeken tevékenykedünk. Ami az 54. ülés témáját illeti, ahogy ez ideig elvégzett munka lesz az, amit mi a jövő évi ülésre, a ügyi helyzetről szóló ülésre magunkkal viszünk. Hiszen nemzetközi kontextusban az Európai Unió nagyon magas szinten kell, hogy megjelenjen a jogok alkalmazása és biztosítása területén. Tehát ezt a jelentést be kell mutatni, mint az eddig elvégzett munka összefoglalóját. Jelen pillanatban vizsgáljuk annak megvalósíthatóságát, hogy tudnánk egy az elnökséggel egy közös eseményt szervezni, hogy ott együtt bemutassuk ezt a jelentést, bemutassuk, hogy mit tettünk a nemek közötti egyenlőség megvalósítása érdekében. ezt a munkát végezzük, tehát a platform nyomon követéseképpen a spanyol elnökség nagyon fontos szerepet játszik majd ebben, hiszen ők folytatják a svéd elnökség által megkezdett munkát, az együttműködés mindez idáig nagyon jó volt. Ők fogják tudom mutatni ezt a jelentést, és ők fogják az Európai Uniót és tagállamait képviselni a CS Duklavén. A spanyol elnökség szervez egy fórumot is továbbá, egy civil társadalmi fórumot február 4-én, 5-én, amely szintén egyfajta inputot jelent, melynek keretein belül ismertethetjük a tagállamok erőfeszítéseit ezen a területen. Általánosságban ennyit örömmel válaszolok kérdéseikre, amennyiben ilyen van. Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a nagyon jó információkat. Ezek a figyelem középpontjában vannak, és mindez nagyon fontos a szakbizottság munkája számára, és természetesen az európai polgárok számára is. Nagyon izgalmas és érdekes esemény lesz New Yorkban márciusban, és én meg vagyok győződve arról, hogy itt a szakbizottságban a kollégáim szeretnék azt, hogyha az Európai Unió megfelelő mértékben jelen lenne New Yorkban. És Európai Unióként egyértelműsült egyértelművé kell tennünk azt, hogy mit kell tenni ezen a területen. Ez az Európai Unió számára jelentős kihívás nagyon fontos feladat. Köszönjük szépen a tájékoztatót, nagyon értékes információkat hallottunk öntől, és nagyon fontos, hogy a tanács el is fogadja ezeket a végkövetkeztetéseket, és reméljük, hogy ezt megkapjuk majd tőlük, és kiderül majd, hogy ezek a végkövetkeztetések elfogadásra kerültek-e. Én is szeretnék eh, néhány saját kommentárral és néhány saját kommentárt hozzáfűzni. Nagyon örülök annak, hogy a nem specifikus stereotípiák is megjelennek itt, hiszen már az elejétől fogva nagyjából világos, hogy milyen munkákat választanak a nők és a férfiak. Fontos, hogy ezt megvizsgáljuk, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a gender mainstreaming is foglalkozzunk, és eh, még mindig nem lehet elmondani azt, hogy a gender mainstreaming megvalósul teljes mértékben. Én eh, biztos vagyok abban, hogy ez egy nagyon fontos eszköz, de ezt az eszközt eh, más nagyon konkrét intézkedésekkel kell kombinálni. Ami a Lisszaboni stratégiát illeti, én ezt is egy nagyon fontos területnek tartom, és a szakbizottságban ezzel a stratégiával intenzíven foglalkozunk, hiszen ez nagyon szorosan kapcsolódik az esélyegyenlőségi témákhoz. Végül pedig, ami az egymással összevethető adatokat illeti a különböző tagországokból. Nagyon fontos az, hogy ezekről az esélyegyenlőségi kérdésekről vitázzunk, szükségünk van ezekre az egymással összevethető adatokra, azért, hogy a mi véleményünk ne csak annak a kifejezése legyen, eh, amit mi valóságként élünk meg, hanem fontos, hogy mindezt számok is alátámasztják. Számomra mindez nagyon szorosan kapcsolódik a gender intézet kérdéséhez. A gender intézménynek, intézetnek szintén el kell végeznie a saját feladatait, és ezzel a kérdéssel foglalkozunk itt a szakbizottságban. Fontos tisztázni azt, hogy mit tesz a Gender Intézet, és mik a feladatai. Most pedig meg szeretném nyitni a vitát, és meg szeretném kérni a kollégákat, hogy ragadják meg a szót. Nielsennek adom meg azt először. Köszönöm szépen. A tanácsi következtetésekben olvastam a tagállamokra vonal valamit, nevezetesen azon intézkedések elfogadását, amely a férfiak és a fiúk számára lehetővé teszi, hogy megossza a nőkkel egyenlő mértékben a terheket. Azt nem értem, hogy a tanács miért nem akarja Eszrel asszony jelentését támogatni, aki azt támogatja, hogy legyen ne csak gyakorlatilag a nők számára a lehetőség otthon maradni a gyerekekkel, hanem a férfiak számára is. Nem, nem látom a logikát. Köszönöm. Luling asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Először is egy megjegyzésem lenne a jelentés, az Eszrella jelentés vonatkozásában. Ez nem létezik. Úgyhogy a tanács vagy a bizottság nem tudja támogatni. Úgyhogy én remélem, hogy valamilyen sokkal felelősség teljesebb dolgot fogunk az asztalra letenni, mint amit most van itt előttünk hogy tényleg komolyan vegyenek minket, és tényleg az anyaságot lehessen védeni, illetve ennek az ügyét előrevinni, mert ennek a reformjavaslatnak ez a célja. Na most, ami a Peking plusz 15-öt illeti, én voltam Pekingben, a plusz 5-nél, akkor volt a luxemburgi elnökség, 85-ben, a kenyai konferencián, és teljesen világos, hogy minden, ami az Európai Unió egyenjogúsági politikáját illeti, az elnökség témái közé kerül, és koordinálni fogja az elnökség mindezt mindent, ami az Európai Unióra vonatkozik, ezt nem nemzeti delegációk, hanem a bizottság fogja képviselni. Úgyhogy a koordinátori szerepet fel fogja vállalni, ez e, halálosan fontos, beszélhetek róla, Kenya esetében is, most már Peking plusz 15-nek hívják, ez kevésbé vitatott már, mint Kenya esetében volt, de el kell mondanom, hogy mindenképpen oda kell figyelnünk arra, hogy az egyes tagállamok fegyelmezetten viselkedjenek. Én eszméletlen sokat dolgoztam annak érdekében, hogy ne ők saját magukat képviseljék, hanem az Európai Uniót, amikor hozzászólnak. És szeretném, ha ez lenne a Peking plusz 15 esetében is. Én úgy gondolom, hogy a Peking plusz 15 esetében mindenképpen példát kell statuálnunk. Mert meg kell mondanom, hogy a mi esélyegyenlőségi politikánk a nők-férfiak vonatkozásában olyan politika, ami egy páratlan a világ más tájain. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem csak panaszkodnunk kell, ahogyan azt tesszük itt, tudjuk nagyon jól, hogy főleg az alkalmazás terén vannak hiányosságai politikánknak, de mindenképpen példát statuálhatunk, bizonyos büszkeséggel New Yorkban. Azzal kapcsolatban, amit eddig is elértünk, mert úgy gondolom, hogy a legtöbben legyen szó nemzetközi szervezetekről, női jogú szervezetekről világszerte, németül azt mondanánk, hogy hogyha ilyen jogalkotásunk lenne, akkor úgymond gyalogathatnánk az ujjainkat, jó íztől, és nem kéne árnyékba tennünk a jelenlétünket, hanem New Yorkban utat mutathatnánk, és ráhathatnánk arra, hogy mások kövessék a jó példánkat. Köszönöm. Az elnök mikrofon nélkül beszél. Hey, no, switch it on. Då går ordet till ehm, kommissionens representant. Most pedig a bizottság képviselője kapja meg még egyszer a szót, de először még egyszer Tomasetti asszony. Elnézést, mondja az elnök, vannak még. Van még egy kolléganőm, Klász asszony, aki szót szeretne kérni. Elnök asszony, elnézést kérek, de Érdeklődéssel hallgattam az előadást, és azt gondoltam, hogy annak idején a Peking plusz 5-nél ott voltam New Yorkban, és elgondolkodtam azon, hogy uh, hol fordul elő az, hogy uh, hatnak a dolgok. Ne kövessük el még egyszer azt a hibát, hogy uh, egy óriási vastag jelentésbe beleírjuk mindazokat az eshetőségeket, amelyek előfordulhatnak a világon, uh, hanem most egészen konkrétan azt kell feladatként kitűznünk, hogy legyen egy highlight mindebben. Még van időnk, mindannyian jó lenne, ha elgondolkodnánk erről, a plusz C, de plusz 10, plusz 5, plusz 15, lehet, hogy ezzel kapcsolatban is el kéne gondolkodnunk, és egy új szintet keresnünk arra, amely a figyelmet jobban felhívja magára, egy olyan kifejezést kéne megtalálnunk. Hát legyünk precízebbek, direktebbek, konkrétabbak. Köszönöm szépen, Klassz asszony. Azt gondolom, hogy ezzel a koordinátorokat és az elnököt szólította fel. Különböző elképzelésekkel jelentek meg, úgy tűnik, hogy más nem kér szót. A bizottságnak adom meg, akkor még egyszer szót a záró megjegyzésekhez parancsoljon. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Csak azt szeretném mondani, hogy természetesen az elnökség uh, fogja a rendezvényt bemutatni, de illetve az Európai Uniót képviselni a rendezvényen és jó lenne, hogy az Európai Unió példaként szolgálhatna, hiszen nagyon sok előrelépésünk volt. Természetesen a jelentés, amit a svéd elnökség készített, bemutatja azt, hogy miben sikerült előrelépni, de bemutatja a kihívásokat is, amelyek még ránk várnak. Ha nemzetközi versengésben vesz részt az ember, akkor Európai Unióként még nagyobb előrelépésekre van szükség. Természetesen nagyon sok olyan ország van, amely az Európai Uniót vezetőként tekinti ebben a kontextusban, hiszen sok tapasztalattal rendelkezünk, és teljes mérték, mértékben egyetértek azzal, hogy nagyon fontos a koordináció az elnökség részéről, hiszen különböző érdekeket kell ötvözni, és tükröztetni az Európai Unió álláspontjában. Azt gondolom, hogy a múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy jó eredményeket tudunk elérni, és azt gondolom, hogy a tagországok, az elnökség és az európai intézmények ezt szem előtt tartják, amikor az Európai Uniót magas szinten kép, képviselik, és fontos, hogy kiálljunk az értékeinkért és a előrehaladásért. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! ezeket az információkat az elnök és a koordinátorok összeülnek majd, és egy esetleges szóbeli kérdést, illetve állásfoglalást dolgoznak majd ki. A szakbizottságban erről majd szavazunk is, erről már beszéltem. Ezzel ezt a vitapontot lezárhatjuk. lesz még alkalmunk erről a nagyon fontos témáról beszélni. Van egy további napirendi pontunk még, amit le kell zárnunk. Itt a tájékoztatási kampány a nemek közötti keresetkülönbségről. Egy olyan kérdésről van szó, amelyet a vita során már nagyon sok kollégánk megemlített, és tudjuk azt, hogy létezik ez a keresett különbség. A bizottság március 3-án információs kampányt indított ebben a témában, és Bauer asszony 2008-ban készítette egy jelentést. Ez a jelentés 2008. novemberben elfogadásra. Most pedig a bizottság képviselőjének adom meg a szót aki külön erre az ülésre érkezett, illetve azért érkezett, hogy informálján, e, informáljunk bennünket erről a kampányról. A bizottság képviselőt szeretettel köszöntöm, Banki Erasszony. Jól mondtam a nevét. E, szeretettel üdvözöljük itt e, az ülésünkön. Parancsoljon! Köszönöm szépen, jó estét kívánok, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy bemutassam ezt az információs és tájékoztatási kampányt a nemek közötti keresett különbségekről. Ebben az előadásban szeretnék egy nagyon rövid bevezetőt tartani a keresetkülönbségről, de azt gondolom, hogy érdemes néhány szót szólni arról, hogy milyen jelenségről is van szó. Szeretnék néhány aktuális adatot megosztani önökkel, és utána rátérnék a kampányra, illetve megmutatnám azt, hogy eh, mit is végeztünk ennek a munkának a keretében. Mi is a keresett különbség? A keresett különbség az a különbség, amely a férfiak és a nők közötti fizetés között van. 17,4% az EU-s átlag, a férfiak többet keresnek. És engem mindig meglep az, hogy ha a tendenciákat nézzük, és megnézzük azt, hogy az Európai Unióban a keresett különbség hogyan alakul, akkor kiderül, hogy ez tartós, és néhány országban ez a keresett különbség nő. Tehát egy nagyon nehéz jelenségről beszélünk, és ez a keresett különbség teremtés természetesen az esélyegyenlőség miatt nagyon fontos, illetve a növekedés és munkahelyteremtés szempontjából sem mellőzendő. A keresett különbség miért áll fenn a fizetések között? Valaki egyszer azt mondta, hogy a keresett különbség tulajdonképpen az összes olyan e, igazságtalanságnak a lenyomata, amelyel a nőknek szembe kell nézniük a munkaerő piacon. És annak érdekében, hogy ezt a problémát kiküszöböljük, meg kell néznünk, hogy mi áll ennek a jelenségnek a hátterében. Először is van a közvetlen diszkrimináció, mint kiváltó ok, de ez az ok egyre inkább elhalványul, egyre kevesebb közvetlen diszkriminációnak vagyunk tanulni, a diszkrimináció, hogy is fogalmaztak, kevésbé közvetett, inkább közvetlen, és kevésbé szofisztikált formákat ölt. A kéresett különbség nagymértékben kapcsolódik azokhoz az értékekhez, amelyet a társadalom és a munkáltatók a tipikusan nők által végzett munkákkal azonosítanak, illetve ezekhez kötnek, összevetve a férfiak által végzett munkához munkához. Létezik egy szegregáció a munkaerőpiacon, vannak olyan munkaerőpiaci ágazatok, amelyeken legfőképp nőként, nők dolgoznak, tehát a nők dominálják ezeket. A keresett különbség a hagyományokhoz és stereotípiákhoz is kapcsolódik, illetve a választásokhoz. A nők és a férfiak, amikor bizonyos szakmákat választanak, akkor leteszik a voksukat valami mellett, és a keresett különbség, mint jelenség szorosan kapcsolódik a munka és a család összeegyeztethetőségéhez. Végül pedig a keresett különbségek olyan jelenségekhez is kapcsolódnak, amelyeket mikroszinten én úgynevezett üvegtetőnek neveznék. Ezek a szektorok adják a keresett különbséget, mint jelenséget. Nagyon bonyolult jelenségről van szó, nehéz ezt leküzdeni összetettsége miatt. A keresett különbségek következményei a források elfecsérlése, a gazdaság, mint egész számára, azon források esetében, amelyek főként nőket jelentenek. Természetesen a keresett különbségnek negatív hatása van a gazdasági és pénzügyi függetlenségére a nőknek, illetve hatással van a szegénységre, különösen ha az gyermekeket egyedül nevelő nőkre gondolunk, illetve a munkaerőpiacra. Nézzük meg a konkrét adatokat. Minden tagországra lebontva tartalmazza ez az ábra az adatokat, illetve az EU átlagot. Az EU átlag 17,4%, ahogy említettem. A keresett különbség kiszámolásánál megváltoztattuk a módszert egy kicsit, és itt eh, kiderül ebből a grafikából, hogy nagy különbségek vannak a különböző tagországok között. Vannak olyan tagországok, ahol 5% alatti a különbség, és vannak olyan tagországok, ahol majdnem 30%-os ez a különbség. Ezeket a számokat három ország esetében kell vizsgálnunk, három országcsoport esetében. Az egyik csoportba, ha az alsóbb végét vesszük a gráfnak, akkor Olaszország, Málta, Lengyelország szerepelnek itt, ahol a keresett különbség viszonylag alacsony. Ez nem jelenti azt, hogy Máltán, Olaszországban és Lengyelországban minden rendben van a nők helyzetével kapcsolatban a munkaerőpiacon. Itt az alacsony keresetbeli különbség a nők alacsony foglalkoztatottságából adódik, ezekben az országokban kevés nő dolgozik, az alacsonyan képzett nők általában otthon maradnak, éppen ezért ők nem is jelennek meg a keresett különbségekre vonatkozó adatokban. Van egy olyan csoportja az országoknak, ahol a munkaerőpiac nagyon szegregált, én itt Ciprusról, Észtországról, Szlovákiáról, de Finnországról is beszélek. Itt a fizetésbeli különbségek magasabbak, mint az átlag, és az is kiderül itt, hogy vannak olyan országok, ahol jelentős ez a különbség, illetve a nők nagy része dolgozik részmunkaidőben Németországban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Ausztriában, és a fizetésbeli különbség az átlagnál jóval magasan, mert a részmunkaidős állásokat kevésbé fizetik jól, mint a teljes idős állásokat. Az Európai Unió milyen fellépéseket tett? Nagyon átfogó a jogalkotás az Európai Unióban a fizetésekkel kapcsolatban. Az elmúlt évben a római szerződések évfordulóját ünnepeltük, és az ugyanarra a munkára ugyanolyan fizetés először jelent meg, e, ez később 1975-ben egy irányelvet kapott, és a szerződés tovább fejlődött a elkövetkezendő években, tehát az ugyanolyan munkár, ugyanolyan fizetés, az ugyanilyen értékű munkát is megjelenteti, és van a 2002-es irányelv, és az úgynevezett recast irányelv 2006-ból, mind, mindezek az irányelvek az említett elvre alapulnak. Az Európai Unióban igen, átfogó a meglévő jogalkotás, számos olyan eset volt, mint ahogy tudják, amelyeket az Európai emberjogi bíróság is taglalt. A ugyanolyan munkán, ugyanolyan fizetés szabály megvalósítását illetően a tagországok nagy része ezt általában véve valósította meg. Tehát nagyon átfogó a jogalkotás, és átfogó az esetjog is, az európai esetjog is de természetesen nem csak jogalkotás létezik ebben a témában, a keresett különbség prioritás, az egyen, esélyegyenlőségi roadmap is, a középtávú Európai Bizottsági Stratégia az esélyegyenlőség témájában létezik, és uh, itt a keresett különbség négy prioritást érint, amelyet rögzítettünk az esélyegyenlőségi politikában ez a, az egyenlő gazdasági függetlenség nők és férfiak számára, a munka és a család összeegyeztethetősége, a nők és férfiak ugyanolyan bevonása a döntéshozatalba, illetve a sztereotípiák eh, csökkentése, a nemhez kötött sztereotípiák csökkentése a társadalomban. 2007-ben a bizottság egy kommunikét fogadott el a keresett különbség eh, mint probléma megoldása érdekében konkrét intézményekkel. Ebben a kommunikében rögzítettünk bizonyos konkrét felépéseket, ezek közül az egyik az információs és tájékoztatási kampány volt, erről mindjárt beszélek, de az Európai Bizottság nem csak ezeket a feladatokat végezte el, nagyon sok vitát folytatott és tárgyalást a keresett különbségekről, számos állásfoglalási indítvány született, Bauer asszonyi az egyik, és nagyon sok érdekes ötlet jelent meg ezzel kapcsolatban. Az Európai Esélyegyenlőségi Paktumot a tagországok fogadták el, illetve az akció akciókeretet, a szociális partnerek számára ezek mind-mind olyan anyagok, amelyek a keresett különbséggel foglalkoznak. Szeretnék a kampányról beszélni. Az információt és információs és tájékoztatási kampányt 2009 márciusában kezdtük meg. Ennek pedig a kampánynak az egyik legfőbb célja a tudatosság erősítése, és a mi hallgatóságunk azok a polgárok voltak, európai polgárok, akiket a probléma érint, illetve munkáltatókat és munkavállalókat. Fontos, hogy a keresett különbségek megszűnjenek, csökkenjenek, ez az egyik legfőbb célja a kampánynak, és ennek keretében szerettük volna felhívni a figyelmet arra, hogy mik az előnyei annak, ha ez a különbség megszűnik a társadalom számára, a gazdaság számára, illetve az egyes munkavállalók számára. A kampányt egy eh, média esemény keretében indítottuk be. Eh, Spilla biztos márciusban jelentős sajtótájékoztatót tartott, és egy speciális szemináriumot rendeztünk újságíróknak, akiket háttérinformációkkal láttunk el a fizetéskülönbségekről. A kezdő esemény, az indító esemény és az újságírók számára szervezett szeminárium, sikeresek voltak a média, ezekről terjedelmesen beszámolt, beszámolt. Létrehoztunk egy weboldalt 22 különböző nyelven, hozzáférhető ez Európa szerte. Készítettünk egy toolboxot e, és néhány videóklipet is a fizetések közötti különbségekről, és megpróbáltunk üzeneteket e, továbbítani ezeken keresztül egy teljes életciklust átfoglaló megközelítéssel. Az élet négy stádiumában hívtuk fel erre a létező jelenségre a figyelmet, a bébikkel kezdtük. A sztereotípiák ugyanis nagyon korán már megjelennek, és természetesen amikor a karrierükről döntenek a fiatalok, arról iskolába menjenek, akkor ez attól is függ, hogy milyen neműek. Ezután két fiatalt jelentettünk meg, kb. 30 éveseket, és itt szintén az értéket megemlítettük, a munka értékét, hiszen a nők munkájának más értéket tulajdonítanak, mint a férfiak munkájának, általában hagyományosan. Fontos, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy a szakmai döntések hátterében is gyakran az el, hogy milyen döntést hoz valaki. Az egyetemen végzettek 59%-a nő Európában, de nagyon sok olyan szakma van, ahol, amit a férfiak dominálnak. Ezután egy párt jelentettünk meg, egy fénykép gyönkről, a svéd ombudsman, korábbi svéd ombudsman azt mondta, hogy attól a momentumtól kezdve, ahogy gyermeket vállalnak a nők, növekedni kezd a keresetkülönbség, és ez sosem szűnik meg, vagy sos, illetve sosem csökken. A nők életében, karrierük számára is fontos, hogy mikor vállalnak egy gyereket, és karrierükben a férfiak lehagyják őket fizetésüket illetően is. A gyermekvállalás pozitív hatással van a foglalkoztatási arány a férfiak esetében, a férfiak foglalkoztatási aránya azon férfiak, akiknek gyermekük, és van 91,4% a nők esetében ennek az ellentetje igaz. A gyermekkel rendelkező nőknek pusztán 62,4%-a dolgozik, és erre a különbségre is szerettük volna felhívni a figyelmet. Természetesen a részmunkaidő elsősorban a nőket érintő jelenség eh, az Európai Unióban több mint háromnegyed a részmunkaidőkben dolgozóknak nő. Végül pedig egy eh, nyugdíjas korú párt eh, jelentettünk meg, ezzel azt szerettük volna illusztrálni, hogy ha egy életen keresztül kevesebb fizetést kapott valaki, akkor ennek hatása lesz a nyugdíjra is, és azt is illusztrálni szerettük volna, hogy a szegénység kockázata a nyugdíjas korú nők esetében jóval magasabb, mint férfiaknál. E, ez az úgynevezett eszközbox, amelyet e, szétosztottunk és európai és nemzeti kontaktpontokat adtunk meg, egy kis brosúrát is kiadtunk egy Európa térképpel, amelyen szerepelnek a keresett különbségek az egyes országok esetében egy CD és videóklipet is, és ezt európai és nemzeti kontaktpontoknak juttattuk el. Készítettünk kampányanyagot is, amelyeket különböző európai eseményeken osztogatunk, kis számológép volt egy nagyon eredeti ötlet, amelyen a különbségeket gyorsabban ki lehet számítani. Létrehoztunk egy weboldalt is, amely információt tartalmazott a keresett különbségekről. 22 nyelven hozzáférhető ezzel a weboldal kontaktpontokkal a tagországokban, annak érdekében, hogy amennyiben valakinek több információra van szüksége, elérhesse őket rövid videóklipet is készítettünk, ezt szintén meg lehet nézni a weboldalon, hozzáférhető. Miért fontos ez a probléma? Különböző nemzeti újságokban és bennedeken nagy európai pósztereken jelentettük meg ezeket a képeket e- európai épületeken, Brüsszelben, öt város, Budapest, Madrid, e, Varsó e, kapcsolódtak ele bele, kapcsoltak ebbe be. Az Európai Parlament egyik épületén szerepelt az egyik márciusban a Beliár oldal felül, nem tudom, hogy ezzel találkoztak-e leírtam azoknak a, az újságoknak a nevét is, amelyek reklámot készítettek számunkra. És buszokon is láthatóak voltak ezek a poszterek az öt említett városban. Ezt a kampány anyagot különböző standokon is használjuk. A kampány keretében a foglalkoztatási és szociális ügyekkel foglalkozó és esélyegyenlőségi főigazgatóság Európa eh, szerte standokat eh, állított fel, hogy a szociális kérdésekről informálja a polgárokat. 2010-ben a második szakaszában lép ez a kampány mint három jelentős tevékenységet terveztünk, az egyik a partnerségek kialakítása. Itt azokra a tapasztalatokra építünk, amelyek az első fázisban jelentek meg, és 50-100 partnert próbálunk meg azonosítani a tagországokban, és mi multipli, információs multiplikátorokként, üzenet multiplikátorokként dolgozunk. A második szakaszban média tevékenységeket is tervezünk a tagországokban. Kicsit centralizált módon, centralizáltabb módon, mint az első szakaszban. Különböző újságokat reklámozunk, de tömegközlekedési eszközökön, reptereken, buszokon, pályaudvarokon, a tagországokban láthatóvá tesszük ezeket a plakátokat a fővárosokban, a reptereken és a kisebb városokban pedig a pályaudvaron helyezzük el ezeket. Március 8-a köré csoportosítottuk ezeket a tevékenységeket azért, hogy nagyobb hatást fejthessünk ki. És végezetül pedig elhoztam a weboldalunknak a címét, amennyiben több információra lenne szükségük. Természetesen mindig nyitottan várjuk az önök kérdéseit. Köszönöm szépen a figyelmet! Tack för intressant information. Jag kan... Köszönöm az érdekes információt. Annyit mondanék a kollégáknak még, hogy eh, az anyag, amit megkaptunk, az a bizottság minden tagjának kiosztásra kerül, annak érdekében, hogy oda-haza is megvizsgálhassák ezeket. Kettő percünk áll még rendben, természetesen folytatjuk a vitát a szakbizottságban majd, de kérem, hogy nagyon rövid kérdéseket tegyenek fel mindössze, amennyiben szükséges. Taravella úr, de mint már mondottam, tényleg röviden, tessék. Nagyon gyorsan elmondom, hogy miért értékeltem nagyra ezt a kampányt. Nagyon sok médiát érint, és szerettem meg, volna megkérdezni, hogy nem lehetne azt gondolni, hogy negatív fajta ez a kampány. És mindjárt megmagyarázom, hogy miért. Szerintem pozitív, de visszagondolok arra, amit korábban mondtam, hogy a magánvállalatoknak, a multiknak kell nagyon sokat tenni, főleg a vezetőik terén, illetve az alkalmazottaik terén is. Nem lehetne gondolni valamilyen negatív reklámra, amely mondjuk egy listát ö, sorolna fel ö, vállalatonként, hogy például a magas szintű ö, felelősségteljes ö, munkahelyek nőiesítéséről szólna. Nos, azt hiszem, mindenki érzékenyen reagál arra, hogy milyen imást kelt az emberekben, és hogyha mondjuk negatív imázsát alkotnánk ezeknek a cégeknek, akkor valami más hatást is elérhetnénk. Köszönöm. Elnök, négyen kértek szót, úgyhogy kérem röviden percen, egy percben szóljanak. Parancsoljon. A Köszönöm szépen a bevezetőt. Itt látható, hogy a helyzet nem javul feltétlenül. Bizonyos országokban talán igen, de más országokban pedig romlik, gondolok saját hazámra, Észtországra is. Sajnálom ezt, és szégyellem is bizonyos mértékig. Elhangzott, hogy Budapesten, Varsóban és több városban volt kampány, Lengyelországban 8% a különbség, Észtországban 30%. Miért azokat az országokat választották ki, ahol a helyzet jobbnak tűnik? Talán azokat az országokat kellett kiválasztani, ahol, jobb, ahol rosszabb a helyzet. Thompson, aztán Luling asszony. Köszönöm ezt az érdekes prezentációt. a nők segítése is téma volt. Az irányelvben nem csak a fizetéskülönbséggel, a bérkülönbséggel, hanem a promócióval is foglalkozunk. Az USA-ban a Walmart láncnál illetve a Walmart láncot bíróság elé vitte a szakszervezet, és aztán egy nagy büntetés megfizetésére ítélték a céget, mivel nőket nem promotáltak, nem léptettek elő ugyanúgy, ahogy férfiakat. Tudom, hogy cégeket citáltak az Európai Bíróság elé és ilyen fiat. Úgy tűnik, hogy Európában azonban nem kezeljük ezt a kérdést megfelelő módon, holott a promóció, a fizetés különbségek egyik fontos eleme. Nem tudom, hogy a bizottság mit gondol erről. Elnök, köszönöm, Luling asszony következik, aztán Bauer asszony. Elnök asszony, szeretnék reagálni arra, ami elhangzott. Nem még az, hogy nincs jogszabály. A reklámok vonatkozásában 76 óta rendelkezünk ezzel, és a közelmúltban reformálták meg. De türelmetlenül várom ezt a jelentést, mert akkor elemezhetjük. Csak egyszerűen meg szeretném osztani önökkel a, azt, ami rendkívül megdöbbentett, nevezetesen, hogy Málta lenne a bajnoka az óriási ö, fizetéskülönbségeknek, ami még magasabb, mint máshol. Ezek a statisztikák rendkívül globálisak, ott csak 37%-a dolgozik a nőknek, úgyhogy vigyázzanak az elemzésre is, hogy hogyan értelmezik ezeket a túlságosan globális statisztikai adatokat. Elnök, köszönöm szépen. Thomas mondja, igen, van jogszabályunk, de ugyanúgy kellene reklámozni a nőket is, mint a férfiakat is előléptetni. Miért nem foglalkozunk ezzel? Elnök. Majd visszatérünk erre a vitára. Most egyelőre rövid kérdésekről van szó. Bauer asszony egy percben és rövid megjegyzés. Ö, nagyon rövid három kérdést ö, szeretnék föltenni. A egy dolgot kéne tisztázni, ugye órabérről van szó, és akkor azt mondani, hogy azért van alacsonyabb vagy nagyobb a, gender pay gap, mert a nők részmunkaidőben dolgoznak, ez nem teljesen így van. Igaz, hogy azok, akik részmunkaidőben dolgoznak, ott az órabér is alacsonyabb. Hogy ez a statisztika, amit láttunk, ez, azt akarom kérdezni, hogy ez is órabér alapú-e a másik dolog az 2005-ben 15 százalék volt, amikor én készítettem a jelentést, 16 százalék, 17 százalék van most. Mi történik? Ez még nem a válság, mert a, az adatok 2007-ből származnak. A harmadik kérdésem pedig az, hogy mi lesz a sorsa azoknak a javaslatoknak, amiket megfogalmaztunk a, a legutóbbi gender pay gap jelentésben. Köszönöm szépen. Rövid kommentár még a bizottság képviselői részéről. Tessék, Banki asszony. Okay, thank you very much. Köszönöm. A Bauer asszony által említett 15 és 15 százalék közötti különbség a statisztikai módszerekre vezethető vissza. Nem csökkent a bérkülönbség, hanem a kalkulációs módszer változott, amit azóta bevezettünk. És hogy mit teszünk a tekintetben, hogy átültessük a gyakorlatba a javaslatokat. Nos, ezen munkálkodunk, azt hiszem, hogy már meg is ragadtunk egy pár javaslatot, már be is építettünk, és folytatjuk a többivel is ezt. A kérdés, hogy miért ebben az öt országban reklámoztunk az első fázisban, és miért nem máshol, Nos, ehhez tekintetben elmondhatom, hogy az egész EU-ban adtunk fel újsághirdetéseket. Igyekeztünk megtartani e tekintetben a földrajzi egyensúlyt ezen öt ország vonatkozásában. Ez az öt ország, amit említettem, itt helyjáratos buszokon hirdettünk Magyarország, Lengyelország, Belgium, Németország és Spanyolország. Itt is igyekeztük megtartani a földrajzi egyensúlyt Az első fázisban rendelkezésre álló eszközök nem voltak kielégítőek, hogy minden országban hirdessünk, tehát valami választást kellett tennünk, ezt igyekeztük a lehető legkiegyensúlyozottabban megtenni.